Okay, colleagues, we're going now to I... Tisztelt kollégák, következik a 21-es napi rendi pont. Együttesülés következik a Nőjogi és Esélyegyelőségi Bizottsággal. EU-ENSZ reflektorfény kezdeményezés a nők és lányok elleni erőszak felszámolása érdekében. Nagy örömre, szolgál, nagy örömre szolgál az is, hogy Mimica urat biztosként üdvözölhetjük itt Első naptól kezdve azt mondta, hogy ő feminista biztos lesz, és a nemek közötti egyenlőség kérdésével fog foglalkozni, ezt az ígéretét megtartotta. Ma még egy meghívottunk, egy különleges meghívottunk, Alkétan Bripa asszony, a nemek közötti kapcsolatok kérdésével foglalkozó konceptuális művész Koszovóból. Azért is aktuális ez a mai ülés, illetve a vendégeink, mert a héten egy rendezvény zajlik a nők és lányok témájában, meg is interjú voltak engem a mai reggel folyamán, és megkérdezték, hogy milyen terveink vannak, és az is nagyon, hogy nem csak beszélünk a nőkről és lányokról, hanem valami történik is. Egyébként Még egy indoka van annak, hogy nagyon örülök a héten. Pénteken a Nobel bizottság, a Nobel békedíjat két olyan személynek ítélte oda, akit korábban mi Szaharov díjjal tüntettünk ki. Denis Mukwege és Nagyja Burátnak ítélték oda. Két olyan személyről van szó, akik az erőszak ellen harcoltak Kongóban a Kongóban Mukwege doktor több száz, olyan, több olyan ezer nőt mentett meg, akik erőszak áldozatai voltak, és nagy a Muratot sem fogjuk elfelejteni, én sose fogom elfelejteni, amikor, amikor a plenáris ülésen beszédet tartott, elmondta, hogy hogyan rohanták le a faluját, hogyan került rabszolgaságban hogyan erőszakolták meg, és nagyon örülök annak, hogy a Nobel, a Nobel bizottság ezeket a kérdéseket komolyan veszi, foglalkozik ezzel. 2017. szeptemberében indult az ENSZ-ben ez az EU-ENSZ reflektorfény kezdeményezés, 500 millió eurós költségvetése volt. Az az elképzelés, hogy olyan projektekbe ruházzunk be, amelyek a férfiak és nők közötti egyenlőséggel foglalkoznak, és konkrétan a, fér, a lányok és a nők elleni erőszak témája a legfontosabb. Először Mimica úrnak a expozéját fogjuk először meghallgatni, utána kérdések következnek, válaszok, és utána pedig a Ripa fog egy prezentációt tartani. Először tehát Mimica biztos úr, a Viljának fogom átadni a szót. Elnézést, hosszú nap áll mögöttem. Vilja Blinkevics úte van itt mellette. Hát vannak annak, akiknek még az enyémnél is bonyolultabb neve van. Nagyon örülök annak, tehát, hogy itt van Vilja, a Női Jogi Bizottság Elnöke. Köszönöm szépen. Tisztelt Linda, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák, szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a devés kollégáknak, köszönöm ezt a kiváló együttműködést. Nagyon fontosnak tartom a nagyon fontosnak tartom azt, hogy vannak közös témáink, például a nem alapú erőszak elleni harcot. A világon a nőknek a 35%-a a felnőtt életük során legalább egyszer tapasztalt erőszakos cselekményt. Nos, azt gondolom, hogyha az EU hozzá, ha az EU aláírja az isztambuli egyezményt, az, amiről majd a tanács fog dönteni, az mindenképpen egy nagyon erős jelzés lesz az összes nő számára, hogy végre tesz valamit az Európai Unió ilyen szinten is a nemi alapú erőszak ellen, és ez is mutatja az, hogy az ilyen típusú spotlight initiatívek mennyire fontosak, nos, szerintem le kell vonnunk a következtetéseket már most, az elindítás után egy évvel, hogy hogyan is működött ez a reflektorfény kezdeményezés, és meg fogjuk hallgatni Mimica urat, hogy erről beszámoljon. Köszönöm szépen. So without further ado, I'm going to pass... Most pedig Mimica biztosnak adom meg a szót. Parancsolj neve! Köszönöm szépen! Tisztelt elnökasszonyok, tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt barátaim! Nagyon örülök annak, hogy ezen az együttes ülésen jelen lehetek Öröm számomra ez az eszmecsere, és örülök annak, hogy erről a fény kezdeményezésről beszélhetnék. Egy év telt el, mióta elindítottuk ezt a kezdeményezést, erről szeretnék beszélni, hogy mi történt egy év alatt, illetve milyen, milyen terveink vannak. Most értem vissza New Yorkból, az ENSZ közgyűléséről az EU-t, az EU-t képviseltük mi is, mások is, és az egyetemes értékeket képviseltük, ezeknek az egyik központi elemem a női jogok. Az ensz szorosabban fogunk együttműködni, fejlesztési szempontból is, ezt külön kiemelni. Amina Mohamed főtitkár helyettessel egy közleményt adtunk ki, egy nyilatkozatot, melyben kifejtjük azt, hogy hogy szeretnénk ezt a megerősödő partnerséget végrehajtani, Főleg ilyen időkben fontos ez, amikor a multilaterális megközelítést bizony megszorongatják. A gyakorlatban is meg kell valósítani ezt a megközelítést. Közös kapacitásainkat, illetve ta, ö, tapasztalatainkat, szaktudásunkat kell együttesen felhasználni, hogy az emberi jogsértések ellen föl lépjünk. Azoknak a lányoknak és, és, és nőknek az életét akarjuk megváltoztatni, akiket nem ér el a hagyományos segély, a hagyományos támogatás. Tapasztalatainkra építünk, partnereink tapasztalaira is, és ezáltal ez a reflektorfény kezdeményezés Afrikában, Ázsiában, Latin Amerikában, a Karib térség, illetve a csendes óceáni térségben a leggyakoribb problémákat szeretnénk megoldani szolgáltatásokat szeretnénk eljutatni, szeretnénk megváltoztatni a véleked, közvélekedést, illetve az életeket ezeknek a nőknek és gyerekeknek, a, vagy lányoknak a sorsát szeretnénk megváltoztatni. Miután egy elég nagy volumenű kezdeményezésről van szó, azt gondolom, hogy ezt is érdemes megemlíteni, hogy ez a legnagyobb ilyen jellegű kezdeményezés. Amikor felvállaltam a hivatalomat, akkor hitet tettem amellett is, hogy a nők és a lányok jogaiért ki fogok állni. Ezt csak úgy lehet megtenni, hogyha megvan erre a szükséges finanszírozás is. Ez az 500 millió euró mindenképpen szükséges ehhez. Az a célunk, hogy ezzel egy globális mozgalmat indítunk el, globális fellépést. Örülök annak, hogy Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország már kifejezték támogatásukat ezen ezen kezdeményezés iránt. Tavaly novemberben az első regionális programot Ázsiában bejelentettük, a női migráns dolgozókat kívánjuk védeni, ők jelentik ennek a régiónak a gerincét. Hongkongban jártunk, ott találkoztunk nagyon szenvedélyes női jogvédőkkel, akik fölvállalták azt a szerepet, hogy ezeknek a marginalizálott nőknek a sorsát eh, képviselik majd. Aztán a latin-amerikai nőgyilkosságok kérdésével is elkezdtünk foglalkozni, ez most már hihetetlenül nagy mértéket eh, öltött. Nap, naponta 12 nőt gyilkolnak meg ebben a régióban, és ennek a 98%-át 98%-ában eh, az eseteknek nem derül ki, ki a gyilkos. A latin-amerikai komponensnek is egy elég komoly költségvetése van. Öt országban kívánunk föllépni, azokban az országokban, ahol legtöbb az áldozat Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras és Mexikó. Azt is szeretnénk elérni, hogy politikai akaratot, a politikai akaratot magunk, mellé, magunk mellett tudjuk, hiszen mind az öt érintett ország kormánya kifejezte ezt, hogy ennek véget kívánnak vetni. Sikerült találkoznunk Natalia Ponce de Meloddal és másokkal, akik nagyon szenvedélyesen beszámoltak arról, hogy mi történt velük. Kolumbiában többeket is savval támadtak meg. Akkoriban azt gondolták, hogy ez egy kevésbé súlyos bűncselekmény, neki és áldozat társainak hála most már létrejött egy olyan jogszabály, ami az ő nevét viseli. A Natálihoz hasonló nők testesítik meg, hogy miről is szól ez a reflektorfény kezdeményezés. Olyan nőkről van szó, akiket korábban elnémítottak. A mi célunk pedig az, hogy minden nő úgy élhessen, hogy ne kelljen félnie a nők a társadalomok legsötétebb bugyraiba is elviszik a fényt, és úgy teszik ezt, hogy másokra is fényt vetnek. Létezik az úgynevezett pillangó effektus. Tudom, hogy minden lány vagy nő egy hurikán erejével rendelkezik, hogyha megengedik neki, hogy szányra kapjon. Erről szól a reflektorfény kezdeményezés. Az afrikai programra, a programot még az év vége előtt aláírjuk, és a Karib és a csendes óceáni tengerre tenger régenyős programját a jövő év elején fogjuk aláírni. Hölgyeim és uraim, mielőtt befejezném, elmondanám még az, hogy számunkra a reflektorfény kezdeményezés az összes prioritásunk közül, között is nagyon fontos. Az önök támogatásának és vezető szerepének hála Európa mindig is úttörő szerepet játszott a nemek közötti egyenjogúság témájában, de addig nincs vége ennek a munkának, amíg meg nem szűrik az erőszak a nők és a lányokkal szemben. Sajnos Európában is elterjedt problémáról van szó, csak úgy, mint partnerországainkban. Van egy gender akciótermünk. Ez egy integrált és nagyra törő keret. A, kül, a külső fellépésünkön keresztül szeretnénk a nők és lányok életét megváltoztatni a gazdaság és szociális környezetben. Ezzel kapcsolatban nem sokára megjelenik a második éves jelentés, ezt természetesen közreadjuk. Igazi változást jelent ez a keretprogram az összes európai országban látható az, hogy több esetről számolnak be. A finanszírozásunk 65%-a 2017-ben gender szempontból releváns, ez az előző, az ezt megelőző évben 2016-ban 47% volt. Nem sokára tehát elérjük a 85 ot 2020-ig megvalósítható ez valószínűleg. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Nobel békedíj odaítélése számomra egy nagyon meghatározó pillanat volt, és azt hiszem mások számára is. Azt hiszem ebben itt mindannyian egyetérthetünk. Nadia Mura, Murát és Denis Mukwege hihetetlenül sokat szenvedett, és szenvedéseiket béke, Nobel békedíjjal honorálták. Úgy gondolom, hogy lehetséges az, hogy véget vessünk a nemi alapú erőszaknak. Remélem, hogy a reflektorfény kezdeményezés minden régióban sikeres lesz. Remélem ezzel megváltoztathatjuk a nők és a lányok sorsát. Itt is és más fellépésünkben is természetesen számítunk az önök támogatására, elkötelezettségére, tapasztalatára. Köszönöm a figyelmet, és természetesen várom kérdéseiket, szívesen válaszolok ezekre, és az észrevételékre is kíváncsi vagyok. Nem csak a nők és a lányok elleni erőször, hanem az összes genderrel kapcsolatos kérdéseikre szívesen válaszolok. Köszönöm. Well, thank you, Commissioner, for your... Köszönöm szépen biztos úr nagyon komoly kötelezettségvállalását a témával kapcsolatban, hogy konkrét haladást szeretne látni a terepen. Két körben fogjuk meghallgatni a kérdéseket. Először Beszeril asszony. Gracias, por estar aquí hoy. Eh, Köszönöm szépen, megköszönöm, hogy ellátogatott ma ide. Keserédes ez a pillanat, Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy a Szaharov díjasaink Mukwege és Murat megkapták a béke Nobel-díjat, hiszen folytonosan harcoltak a nők elleni erőszak ellen, az erőszak, mint háborús fegyver ellen. Nos, nem csak, hogy, nem csak gratulálnunk kell, hanem arra is gondoljunk, hogy nekünk milyen komoly elkötelezettségünk van ezekkel a díjazottakkal. Mukwege úr esetében 2014 óta tart ez, és azt gondolom, hogy ebben a harcban mindvégig el kell kísérnünk ezeket a személyeket, és a harc valójában arról szól, hogy igazságot keressen, például a nagyobb esetében ez a népírtás, ez az erőszak, ez nem maradhat büntetlenül. Ezért harcol Nágya, és ebben segítenünk kell. Ennek közös, ennek közös harcnak kell lennie, az erőszak ellen föl kell lépnünk, a nők elleni erőszakkal szemben. És ilyen szempontból eléggé feltűnő az, hogy vannak olyan Európai Uniós tagállamok, akik az isztambuli egyezményt még nem írták alá, nem ratifikálták, azt gondolom tehát, hogy ezt pótolni kéne. Lengyelország sajnos azzal fenyeget, hogy visszamonják az aláírásukat. Más tagállamokban is láttuk ezt. Bulgária, Horvátországot is voltak bizonyos mozgalmak. Én azt gondolom, hogy mindenképpen együtt kell maradnunk ebben. A tanácstól függ az, hogy az Európai Unió aláírja ezt az egyezményt, ehhez egy öntetőséggel, egy hangúság. Nekünk az a feladatunk, mint jogszabályalkotóknak, hogy megfelelő eszközöket adjunk a nők elleni erőszakkal szembeni harcra. Azt gondolom, hogy amit az imént hallottunk, az az egyik legjobb hír, amit elképzelhetünk, hiszen ez a reflektorfény kezdeményezés megmutatja azt, hogy mit lehet tenni, hogy ezt a problémát megoldjuk megvan hozzá a finanszírozás, megvan hozzá, megvannak hozzá a projektek, megvannak hozzá az eszközök, tehát nem csak szavakról van szó. A 2030-ban, 2030-as agendát nem tekinthetjük semmilyen elemében elértnek, hogyha a nők és a lányok elleni erőszakot nem sikerül felszámolnunk. Kulturális változásra és ö, oktatási vagy edukatív válasz, ö, változtatásra van szükség, Éppen ezért hatással kell lennünk azokra a gyermekekre, akik most tanulnak. Valószínűleg ez egy egyedi pillanat az emberi történelemben, amit évszázadokig lehetett tolerálni, azt most már nem lehet. Beszéltünk arról is, ami Latin Amerikában történt. Azt hiszem, amit Latin Amerika esetében elindítottak, ez a projekt, ez egyértelmű üzenetet közvetít, azt gondolom, hogy egyfajta hidat akarunk kialakítani Latin Amerika és Európa között. Ennek pontosan ez a módja. Nagyon örülök annak, hogy finanszírozást fogalmaztak meg erre a kérdésre, és remélem, hogy ezt megfelelően fogják majd alkalmazni. Addig nincs békés egymás mellett élés, amíg a nők erőszakot kénytelenek elszenvedni. Köszönöm szépen a biztosnak, hogy megjelentít, és sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy emlékeztettél arra bennünket, hogy az igazságszolgáltatás a nők számára mennyire fontos. Murád asszony és Denis Mukwege is éppen ezért küzdenek. Hogy lássák, hogy fellépés történik a bűnök elkövetői ellen. Heidi utalak kapott szót. Köszönöm szépen! Köszönöm az inspiráló és inspirált beszédét, biztos úr. Ez egy olyan kihívás, amin nap mint nap dolgoznunk kell. Beatriz nagyon jól elmagyarázta, hogy az Európai Unión belül is vannak problémák, és lépnünk kell folyamatosan, hogy ne csúszanak ki a kezünk közül a lehetséges eredmények. Hihetetlen a büntetlenség szintje Latin Amerikában. Az a azok az országok, amelyeket felsorolt Argentina, Salvador, Honduras, Guatemala, tudomásom szerint éppen azok az országok, ahol az abortuszhoz való, biztonságos abortuszhoz való jog korlátozottsága a legszigorúbb az egész világon. Lát ezzel kapcsolatban valami közös pontot? Van kapcsolat a két jelenség között, illetve a reflektorfény kezdeményezés kitér -e erre a területre, és szeretné-e az illegális abortuszok által okozott szenvedést csökkenteni, és hogy esetleg egy engedékenyebb jogszabály révén csökkenteni lehetne az abortuszok számát. A kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy a gyermekházasságok is az önök hatáskörébe tartoznak-e. Itt mit tudnának tenni annak érdekében, hogy ezt megakadályozzák, ami egyébként óriási emberi jogi jogsértés, és oda vezet, hogy nagyon sok fiatal lánynak a méltóságos élete, a méltósághoz való joga sérül. Néha kisfiúkról is szó van, de főleg kislányokról. Julie Ward a következő. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy itt van ma. Nagyszerű, hogy a két szakbizottság ismét együttesülést tart, Rendkívül fontos ez a vita, és osztom a két előttem szóló véleményét, biztos úr. Én az ENSZ New Yorki eseményén márciusban részt vettem, küldöttként, a korábbi két évben is, és az időközi, a köztes két év alatt óriási változások történtek az Egyesült Államokban. Ez megváltoztatta az egész párbeszédnek a hangvételét New Yorkban. És bár a korábbiakban küzdöttünk azzal, hogy hidakat építsünk az afrikai nőtársaink és szervezetek között, idén márciusban ezek az emberek és ezek a szervezetek mellettünk álltak, mert rájöttek, mindannyian rájöttünk, hogy a világ legnagyobb hatalma már nem a nők barátja. Azt szeretném kérdezni öntől, hiszen, ha jól tudom, még most jött meg New Yorkból, ugye? Igen. Tehát ebben a környezetben volt nemzetközi partnereinkkel folytatott párbeszédet, úgyhogy kérem, vázolja fel, hogy ön szerint politikailag hogyan állunk, illetve az afrikai partnerek még mindig mellettünk állnak-e, velünk tartanak-e az úton, és mi lenne az ön tanács azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk ezeket a hidakat megerősíteni, amiket építünk? Hogyan tudjuk az értékeinket közelíteni egymáshoz, és ha erősebben fellépni a harcban? Jön egy Ákácsi, kongresszus is nagyon sok téma, ahol fel lehet venni, vetni ezt a témát, de azt gondolom, hogy néhány ország számára és geopolitikai régió számára óriási lehetőség ez a kezdeményezés. Válsághelyzetből született, de ezeket a kapcsolatokat mindenképp meg kell erősítenünk. Elnök, köszönöm szépen. Biztos úr, esetleg tudna reagálni ezekre a kérdésekre? Igen. Tisztelt képviselők, köszönöm szépen, hogy támogatják elkötelezetten részt vesznek a fellépésekben, amikkel a nők elleni erőszak és a lányok elleni erőszak ellen igyekszünk fellépni jó példája ez egy nagyon erős elkötelezettségnek, egy közös erőfeszítésnek, amelyel megpróbáljuk ezen kezdeményezések céljait elérni. Van néhány konkrét probléma, amit érdemes alaposan megvizsgálni, és a kezdeményezés általános koncepcióján túlmenően is beszélni róla. A reflektorfény kezdeményezés a nők és gyere, lányok elleni erőszakra összpontosít, de ez egy nagyon széles koncepció. És a mi konkrét programjainkban azt szeretném látni, akár jogi keretben, vagy politikai akaratunkban, azt szeretném látni, hogy az embereknek a megközelítését tudjuk megváltoztatni, és hogy fókuszálhatunk a nők és lányok elleni erőszak minden aspektusára. Ezek az erőszak formák nagyon széles körtől állnak fel. Hogyha például egy nőt nem hagynak hozzáférni a reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz. Nincs, a, a, megtagadják tőle az egészséghez való jogát, vagy a családtervezés lehetőségét. Ez mind nők elleni erőszak forma. nem akarunk egyoldalú vagy szűk fókusszal dolgozni ezen kezdeményezésen belül, hanem szeretnénk az erőszak minden formáját lefedni. És érdemes elgondolkozni azon is, hogy az Európai Uniónak mi lehet a szerepe abban, hogy reagáljon az USA adminisztrációnak azon döntésére, hogy az úgynevezett Mexico City politikát visszaállítják. A véleményünk szerint ennek a politikának a végrehajtása nem jó hír a világ számára, a legszegényebb nők számára, akik azt fogják látni, hogy a reproduktív egészség ügyi szolgáltatások, illetve a családtervezésre való lehetőség drámaian csökken, az anyák halandósága, a nem kívánatos terhességek száma durván növekedni fog, a kétségbeesett nők illegális abortuszainak száma is megnövekedhet, és ezek nagyon gyakran nem biztonságos körülmények között zajlanak. Ezért az Európai Bizottság azt vizsgálja, hogy mi a legjobb megközelítés, amivel ellensúlyozni tudjuk ezeket a negatív hatásokat. Ahogy bizonyára tudják, az Európai Bizottság tiszteletben tartja a partnerországok autonómiáját, hogy saját maguk döntsenek az abortusszal kapcsolatos jogi keretről. Nem a fejlesztési segítségnyújtásunkban nem fogalmazunk meg korlátozásokat az abortusz politika függvényében, de szeretnénk az egészségügyi rendszer megerősítését továbbra is támogatni, úgy, hogy ez lehetővé tegye, hogy ezek az egészségügyi rendszerek biztonságosabbak legyenek, jobban hozzáférhetővé váljanak azok a kezelések vagy beavatkozások, amelyek nemzetközi szinten is prioritás sok közé sorolhatóak. A reflektorfény kezdeményezésben lesz egy olyan rész, majdnem 100 millió eurós értéket képvisel ez a rész, ami a fogamzásgátlás és családtervezéssel kapcsolatos fellépéseket finanszírozza. Nem mint közvetlen reakció vagy ellensúly az USA adminisztrációnak a megközelítésével szemben, mert hogy ahogy tudják, mi vagyunk a világon a legnagyobb nyújtói a hivatalos fejlesztési segítségnyújtásnak világszerte. A saját felelősségeink és a saját szolidaritásunk kell, hogy ezt meghatározza. Mi vagyunk a legnagyobb és a legjobb fejlesztési segély nyújtók. Azt szeretném, hogyha a fellépéseinkben, független attól, hogy mennyire magas vagy alacsony másoknak a, az elkötelezettsége, mi kitartanánk a saját kötelezettségvállalásaink mellett. Nos, tehát, ahogy említettem, családtervelés, reproduktív egészség, fogamzásgátlás programok fontos részei lesznek számunkra az nők elleni erőszak elleni küzdelemnek is. A gyermekházasságok kapcsán a kezdeményezésünk regionálisan az erőszak legelterjedtebb formáira összpontosít. A gyermekházasságok, eh, különösen és közvetlenebbül az Afrika programban fognak megjelenni. Ennek az aláírása az ENSZ-ben az év végéig fog megtörténni. Ez lesz az a legnagyobb regionális program, ami a teljes 500 millió eurós kezdeményezésnek a felét ki fogja tenni. És ezzel célozzuk az afrikai nők és lányok elleni erőszak csökkentését, és itt játszik nagyon fontos szerepet a gyermekházasságok elleni fellépés. Emellett világosan összpontosítottak a képviselők arra is, hogy az isztambuli egyezmény mennyire fontos. Ha az Európa Tanács isztambuli mm, egyezménye az első olyan nemzetközi eszköz, ami jogi standardokat fogalmaz meg a nők elleni erőszak, a családon belüli erőszak területén az áldozatok védelme érdekében. Az összes EU-s tagállam aláírta ezt az egyezményt, és az Európai Unió is. Az egyezmény ratifikációja Európai Uniós és nemzeti szinten is nagyon fontos. Az Európai Bizottság felszólítja a tagállamokat folyamatosan, hogy a lehető leggyorsabban ratifikálják az isztambuli egyezményt, és együttműködünk az Európa Tanácssal, abban, hogy pozitív üzeneteket küldünk az egyezmény pozitív hatásairól, és minden lehetőséget megragadunk arra, hogy a nemzeti ratifikációt az egyes országok döntéshozóival megvitassuk, átbeszéljük. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm szépen az elkötelezettségét mindezzel kapcsolatban, a konkrét példákat a munkával kapcsolatban, amit ön az európai állampolgárok érdekében és általánosságban tesz. Nagyon nagy örömmel fogadjuk a következő előadónkat, és emlékszem, láttam a pristinai műalkotását, amit három évvel ezelőtt láthattam. Emlékszem, hogy olvastam erről, és most még egyszer megnéztem az iPad-emen, hogy emlékezzek rá, de biztos vagyok benne, hogy majd ön is részletesen elmagyarázza. Mit is tett Álketa? 15 ezer női ruhát, 5 ezer női ruhát, jó, majd elmagyarázza. Tehát rengeteg női ruhát állított ki Pristinában, ezzel próbált emlékeztetni az embereket arra, hogy mi történt a nőkkel és lányokkal a koszovói háborúban, akik szexuális erőszak áldozataivá váltak. Ez a hét azért fontos, mert erre a témára hívjuk fel a figyelmet, és most azonnal meg is adom önnek a szót. I am truly honored. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Szavakat használni nem az erősségem. Én a hangommal keresztül szoktam megnyilvánulni, úgyhogy most puskázni kell majd, puskáznom kell majd. A különböző installáciáimról installációmról fogok beszélni, az egyiketnek az a címe, hogy Thinking of You. A világ összes szexuális erőszakot megélő áldozatáról, áldozatára szeretnék emlékezni ezáltal, különös tekintettel a koszovói háborúra. Általában az identitás, a, a emlékezet, illetve az igazság kérdése foglalkoztat az installációimban. Emberi jogokra koncentrálok, például menekültügyi válság, szexuális erőszak, a férfiak és nők között, nő, nők közötti egyenlőség, illetve szólásszabadság. A szociális igazság szolgáltatás, az igaz, a szociális igazság híve vagyok, és nagyon szeretném, ha az emberek elgondolkodnának ezeken a dolgokon, és nagyon örülnék annak, ha tudnánk valamit elérni. Néha a szavak nem elégségesek, és ez az én motivációm. Az igazságot szeretném, hogyha meghallanánk, az elpusztultak, az elfeledtek igazságát kell megnyilvánítani. 2013-ban megnéztem egy tévéinterjút a koszovói szexuális erőszak áldozataival készítettek interjút. Láttam, hogy egy nő egy, egy függöny mögé bújva mesélte el azt, hogy milyen brutálisan támadták őt meg. Meghallgattam amit mondott. Besz- nem csak megerőszakolták, hanem utána stigmatizálta is őt a társadalom, az a társadalom, amiben, föl, amiben fölnőtt, és amiben szeretett. Nagyon félt attól, hogy az egész családjára is rossz fényt vett majd, és tisztességtelennek tartották őt. Szörnyűséges dolgokon kellett keresztül mennie, és bűnnel és szégyennel kellett élnie élete végéig, bár soha semmilyen bűncselekményt nem követett el. Tudta, hogy nincs egyedül ez, én tudtam, hogy nincs ezzel egyedül. Nagyon sok láthatatlan nő van, aki ezzel a szenvedéssel él. Sok nő nem is beszél a családjának arról, hogy milyen szexuális erőszakot szenvedtek el a háború során. A szexuális erőszak még mindig háborús fegyver, és alapvetően az egész világon némaságra vannak ítélve az áldozatok. Tudtam a háború után, hogy valamit tennem kell. Szerettem volna, hogyha ezek a nők kitörnek a csöndből, szerettem volna, hogyha elmúlik ez a, megszűnik ez a stigmájuk. El akartam nekik mondani, hogy gondolunk rájuk, és nincsenek egyedül. Olyasmire, olyas valamire gondoltam, hogy az egész közösségre vonatkozik, nem csak a nem erőszak áldozataira. Szerettem volna, hogyha az áldozatok érzik azt, hogy szolidáris velük az egész közösség, az egész, egész nemzet. Arra kértem a férfiakat és nőket, hogy adjanak egy ruhadarabot, egy szoknyát. Egy olyan műalkotást szerettem volna létrehozni, ami megmutatja, hogy nem létezik a szégyen, nem létezik a stigma. Szerettem volna, hogy ez, a, ez az egész kérdés elkerül a férfiak világába is, a, egy köztes szférába, és szerettem és ezt úgy értem el, hogy a pristinai legnagyobb labdarúgó pályára helyeztem el a stadionban, mint a száradó ruhák, akasztottuk fel ezeket a, ezeket a ruhákat, ezeket a szoknyák, szoknyákat, hogy ne kelljen ezeknek az embereknek a függöny mögé bújnia. Nagyon sok nő, férfi felkereste ezt az installációt, azzal, hogy elmentünk a különböző városokba, hogy beszéltünk az áldozatokkal, eh, hogy összegyűjtöttük a ruhákat, a ruhadarabokat ezáltal, ez egy koszovói utazássá vált, a nők elmondták a problémáikat, megosztották velük a gondjaikat, a történeteket. Számomra ez egy tanulási tapasztalat volt, és nem csak az én számomra, hanem mindenki számára, aki ebben részt vett. Nagyon sok áldozat e- számára az elengedés pillanata volt, az, amikor elmondhatták, mi történt velük, és felakaszthatták e, erre a kötére a szoknyájukat. Azt gondolom, hogy ezért érdemes műalkotásokat létrehozni, hogy hozzáférjünk a tömegekhez, hogy egy olyan dolgot hozunk létre, ami mindenki számára elérhető, nem csak a kiválasztott kevésnek. És ez igazából a művészetnek az értéke és amikor a művészet vizuálisan megjelenik, függ, nyelvtől függetlenül, nyelvtől, hittől, vagy nemzetiségtől függetlenül. A Thinking of You, amelyet 2015-ben hoztunk létre, az összes áldozatnak szól, az egész világon, a, mindenkinek, aki szexuális erőszak áldozata volt. Ezt azt gondolom, hogy mindenki megérti az egész világon. A Thinking of You azt gondolom, hogy összehozott minket, Emlékezünk a fájdalomra, emlékezünk az áldozatok történetére. A cél az, hogy biztosítsuk ezeket az embereket arról, hogy semmilyen rosszat nem követtek el, semmi rosszat nem követtek el. Együttesen képesek vagyunk arra, hogy megtörjük a csendet, megtörjük ezt a stigmát. Azt gondolom, hogy a művészet kiváló módja annak, hogy kifejezzük azt, hogy az emberiség mennyire ellenálló. Ezzel tömegekre lehetünk hatással, határokon túl, és ezáltal az emberek megérthetik, hogy mi, mi a fontos. Ezzel azt gondolom a különböző hangokkal beszélgetéseket indíthatunk el, és ezek akár szociális változásokhoz is vezethetnek. Művészként nem az a célom, hogy politikailag korrekt legyek, hanem az a célom, hogy igazsághű maradjak, hogy őszinte maradjak. Nem tudok jogszabályokat létrehozni, csupán a kreativitásomból, a művészetemből élek, ezért fontos dolgokról szeretnék, fontos dolgokat szeretnék megjeleníteni. Sokszor a művészeknek elég kellemetlen a helyzete, sokszor kevés a forrásunk, nekünk kutatnunk is kell, gyakorlatban is meg kell valósítanunk a dolgokat, meg kell találni a finanszírozást, gyakorlati megoldásokat kell keresni, és úgy kell dolgoznunk, hogy nyitottak maradunk, inkluzívak, meghallgatjuk a körülöttünk felelhető történeteket, és mindenkinek el kell végezni a feladatát. Azt gondolom, hogy mi mindannyian tehetünk valamit egy pozitív változásért, főleg amikor ilyen fontos dolgokról van szó, mint például a mint például a szexuális erőszak. Beszéltünk arról, hogy a dr. Bukvege és Nagyja Murat kapták a béke Nobel-díjat. Nagyon-nagyon örültem, mikor ezt meghallottam. Ők is a szexuális erőszak ellen léptek fel a nyugati Balkán kérdése merült fel bennem ilyenkor. Még, még egyszer eleget tettünk azért, hogy igazságot szolgáltassunk az áldozatoknak? Hogyha nem vonjuk felelősségre az elkövetőket, akkor az em- a saját emberi értékeink és az EU értékei ellen teszünk. Remélem, hogy sikerül azt elérnünk ma, hogy az igazságszolgáltatás valamilyen módon felébred, azt gondolom, hogy ezzel az igazságszolgáltatással tartozunk az áldozatoknak. Köszönöm. Well, you said you have no power, but I think... Azt mondta, hogy nincs hatalma, de én úgy gondolom, hogy nagyon sok ereje van, és ez egy nagyon egyszerű ötlet volt, de sokat kellett gondolkozni rajta. Az emberek a nők a ruhákkal és a teregetéssel azonosulni tudnak, és ez nagyon jól illusztrálja azt, hogy mennyire fontos egy kis lelki békéhez jutni egy ilyen szörnyű bűncselekmény elszenvedése után. A nem erőszak nem csak messzi tájakon történik, hanem olyan helyeken is, amik közel vannak hozzánk. Én is voltam, jó magam is Jugoszláviában nyaralni, mielőtt kitört volna a háború, és egyáltalán nem tudtam volna elképzelni, hogy ilyesmi megtörténhet akárhol, bárhol, akármikor, hát még azon a helyen, ahol én is jártam. Julie művész, úgyhogy biztos voltam benne, hogy akar majd hozzászólni a kreativitáshoz. Elnézést, nagyon megérintett ez a téma egy sor okból kifolyólag a művészettel foglalkoztam, mielőtt politikus lettem volna, és azt hiszem, hogy itt nagyon fontos szerepe van a művészetnek. Amikor megválasztottak, az egyik első dolgom az volt, hogy lejátszottam itt nőknek a beszámolóit, olyan nőkét, akik a szexuális erőszak áldozatai voltak az országunkban, Egyesült Királyságban. A művészet, a kultúra nagyon erős és hatásos tud lenni. A kultúra és az oktatás az első szakbizottságom, a Nőjogi Bizottság a második, és a parlamenti felelősséggel rendelkezem a Bosznia-Hercegovina és koszovói kapcsolatainkért. Itt vannak a barátaim a koszovói nagykövetségről, nemrég ellátogattam ebbe az országba ismét. Nagyon gyakran járok ott, nem csak azért, mert ez a felelősségem, a feladatom, hanem azért, mert személyes elkötelezettséget érzek az ország a nők, a fiatalok és a civil társadalom iránt. És azáltal, hogy nem csak mint politikus, hanem mint személy is kapcsolatba kerültem ezzel az országgal, ez a fontos. Ez a kapcsolatteremtés, amit az ön projektje is tett, ezt tesz minket emberré. Politikusként és jogalkotónként is jobban végezzük ettől a munkánkat. Nem szabad ezeket a dolgokat elvált, elválasztani egymástól, hanem valahogy össze kell kötni a pontokat. A parlamenti fórumot fel tudtuk használni arra, hogy követeljük azt, kérjük azt, hogy Koszovó pénzügyi kompenzációt nyújtson a szexuális erőszak áldozatainak. Ezt idén láttuk, hogy meg is fog történni. Azok az emberek, akik annyi éven keresztül váltak, és tudom, hogy a folyamat még zajlik, és nagyon nehéz, mert nem minden nő érzi úgy, hogy nyilatkozhat erről a problémájáról, de azt hiszem, hogy legalább elindultunk az úton. Az igazságszolgáltatás legalább a pénzügyi szempontból valahogy elkezdődött. Az igazságügyi igazságszolgáltatás lenne az igazi ha ezen a téren érnénk el eredményt, de hát már ez is valami. És nem annyira kérdés, de szeretném felhasználni ezt a lehetőséget, hogy elmondjam azt, hogy a nők közötti szolidaritás világszerte mennyire fontos. Amikor egy ország női átélnek valamit, és erről nyilvános nyilatkozatot tesznek. Például egy a művészeti projekten keresztül az a világ többi részén lévő nőknek is erőt ad. A MeToo mozgalom például. Világszerte mindenhol erőt adott a nőknek, hogy beszámoljanak a saját tapasztalataikról. Az én politikába vezető utamhoz az adott erőt, amikor egy fiatal lányt megerőszakoltak Indiában a buszon, egy diáklányt, és ez érthetetlen volt. Miért is egy indiai cselekmény után én Európában lettem politikus. Azért, mert a közösségem Észak-Angliában hirtelen felszólalt, hirtelen megmozdult egy észak-indiai Delhi esemény nyomán. Ez mutatja azt, hogyha a világ egy pontján történik valami, és mondjuk felszólalnak a nők, az hatással van a többi világrészben élő nőre is. Az Európai Parlamentben a, az özvegyekről tartottunk egy konferenciát, és a koszovói nőket is meghívtuk, hogy osszák meg a tapasztalataikat más erőszakot átélt országok özvegyeivel. Például a kasmíri nők, akik nem tudják, hogy hol van a férjük, és ott is átélnek gyakran szexuális erőszakot a nők, mint ahogy világszerte sok helyen. Úgyhogy kérem biztos úr, hogyha ma délután szabad, akkor jöjjön el, jöjjenek el mindannyian, jöjjenek el és hallgassák meg ezeket a nőket, akik erőszak áldozatai voltak, akik annyi mindent elveszítettek, és olyan helyzetbe kerültek, hogy a nulláról kell újraépíteni az életüket, és szolidaritásnak kell lennünk, fel kell erősíteni a hangjukat, a koszovói nők meghívásával, akik borzasztó erőszakot értek át, és azzal, hogy megoszthatják a történetüket más nőkkel, mindannyian erősebbek lehetünk. Elnök, köszönöm szépen, Julie, hogy a saját tapasztalatára is beszámoltál. Most Tereza Jimenez kapszót. Muchísima gracias. Köszönöm szépen. Az anyanyelvemen szokok hozzászólni spanyolul. Ez a nyolcas csatorna. Köszönöm szépen, biztos úr. Tanár biztos úr jól tudja ezt, mert már régóta együtt dolgozunk. Tehát a biztos úr is jól tudja, hogy ez az egyik prioritásunk, de hát nem mindenki dolgozik itt. Tehát a nők elleni erőszak megfékezése az egyik prioritásunk a LIBE szakbizottság, szakbizottság, illetve a Nőjogi Szakbizottság is foglalkoznak ezzel, és vannak külön szakbizottságaink, konkrétan egy intergroup, amely foglalkozik ezzel a kérdéssel. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az isztambuli egyezményt eh, ratifikálja az Európai Unió, hiszen ez lehetővé teszi, hogy az Európai Uniónak legyen egy közös álláspontja a nők elleni erőszak témájában. De ennél nyilván sokkal többet tettünk, vannak jogszabályaink. Én is voltam jelentéstevője, egy olyan jelentéstek, amelynek a témája az áldozatok védelme. És még mindig az európai kontinensen belül járunk, tehát az Európai Unión belül mint említettem, tehát a devében is voltak jogszabályaink, állásfoglalásaink, beszéltünk arról, hogy a nem erőszak sokszor háborús fegyver. Ez az egyik legszörnyebb bűncselekmény, amit egy nő ellen el lehet követni. Ezért örülök annak, hogy azok kapták meg a Nobel békeriat, akit korábban, akiket korábban Szaharov díjjal kitüntettünk. A probléma nagyon súlyos, hiszen az emlékezés kérdése is felmerül, amit az ön műalkotása tett, és amit nap mint nap tesz, az az emlékezés kérdésének a megragadása a méltóságért, az igazságért és az áldozatok emlékezetéért dolgozik, és bármilyen áldozat számára ez a legfontosabb, függetlenül, hogy milyen bűncselekményről van szó, terroristák, terrorizmus áldozata, vagy ilyen nők elleni erőszak áldozata valaki, a legfontosabb, a vezérfonal, az nem más, mint a méltóság, az igazság, és mindez az emlékezetből táplálkozik, és hogyha bárkinak, bárki békére vágyik a jövőben, akkor nagyon nagy szüksége van az igazságra, hogy igazságot szolgáltassanak neki, illetve nagyon fontos az, hogy felelősségre vonják az elkövetőket. Ezen kívül rendkívül fontos az oktatás is, ott is komoly munka vár még ránk, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a mostani fiatalok már ne ismerjék meg ezt az elnyomó kultúrát, ami a nyelvvel kezdődik a szóhasználattal, és aztán bármilyen következménye lehet, mintha nő tárgy lenne, amit használnak, mintha nem lenne a nőnek értéke. Ennek a kultúrának kell véget venni. A lényeg az, hogy a nők tudjanak dolgozni, a nők egyenjogúak legyenek, hogy gazdaságilag függetlenek legyenek. Ezt kell elérnünk, ezért kell harcolnunk. Ezen dolgozunk tehát az összes szakbizottságban, a FEM szakbizottságban, a fejlesztési szakbizottságban. Sokat foglalkozunk tehát ezzel, és sokan vagyunk, akik ennek a hasznak az ászlaját visszük. Thank you very much, Teresa. Köszönöm szépen, Teresa. Álgét esetleg. Igen, köszönöm szépen. Ez egy nagyon fontos téma valóban. A nemek egyenlősége, illetve az, az hogy igazságot szolgáltassanak. Van egy eset például, ahol nem volt az igazság, nem szolgáltattak igazságot. Vászfie Kreszlisi Koszovóból áldozat 16 évesként hurcolták el a falujából 99-ben, és 2014-ben megtudta, hogy az a szerb rendőr, aki megerőszakolta, őt elítélte Mitrovicában a bíróság 10-12 évre büntették, és ez reményt adott neki is, és a többi áldozatnak is, amikor a, fel, fes, a legfelsőbb bírósághoz amikor a, fel, amikor a legfelsőbb bírósághoz fellebbezett az elítélt elkövető, akkor semmisített, megsemmisítették az ítéletet. Itt ez egy visszalépés, ez egy nagyon komoly visszalépés. Én anya vagyok, és mi mindig óvatosságra tanítjuk a gyermekeinket a tetteknek van következménye. De hogyha ilyen ítéletek születnek, akkor mit teszünk? Nagyon fontos, hogy az összes bűncselekmény, ne, bűncselekmény elkövetőjét a igazság elicitáljuk. Köszönöm. Köszönöm kollégák, köszönöm biztos úrnak is, köszönöm Elkétem Ripa asszonynak is. Köszönöm. Ha van még egy kis időnk, akkor egy csoportos fényképet kéne szerintem eh, megejteni. Talán itt fönn a pódiumnál, hogy mögöttünk legyen az Európarlos jel. Köszönöm szépen.